Az elnök. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Hölgyeim és uraim, folytassuk a délutáni ülést. A tegnapi ülési jegyzőkönyvét és az elfogadott ülés és az elfogadott dokumentumokat elérhetővé tettük. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen észrevétel? vagy fenntartás úgy látom nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Nézzük a napi rendünket. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. A szabály értelmében egy óránk van erre a témára. Első témánk az emberi jogi, jogok helyzete Iránban, különös tekintettel a tömeges kivégzésekre, és Szátár Behesti blogger közelmúltban bekövetkezett halálára. Romeo vagy Roeda úr, a szerző az első. Köszönöm szépen. Az emberi jogi helyzet Iránban folyamatosan romlik. Számos esetben hallottunk arról, hogy halál következik be, kínozzák az embereket, rosszak a, a, a börtön, börtönkörülmények. Egy 30 éves blogger